itt elfogadottnak tekintem. Ezen kívül a, szociális, a szocialista frakciótól kértünk kinevezési kérelmeket a szakbizottságok és a delegációk tekintetében. Ezek benne lesznek a mai ülési jegyzőkönyvében. Hogyha nem lesz ezzel kapcsolatban megjegyzés vagy ellenvetés, akkor ezeket